következő napirendi pontot nyitom meg, szóbeli választ igénylő kérdések a KKV szorzó felülvizsgálatáról. Öt szerző van, úgyhogy most először az első szerzőnek, Tájáni képviselőnek adom meg a szót. Két van Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Ez a kérdés, a kérdésnek az a célja, hogy hozzájáruljunk a tőkecsökkentő szorzó, vagy a KKV szorzó áttekintéséhez, amely fontos szerepet játszik a KKV életében. A kkv a gazdaság motorját adják, a GDP 55%-át adják európai szinten, és mintegy 80 millió embernek adnak munkát. Hozzájárulnak a növekedéshez, de ehhez arra van szükség, hogy megfelelő hitelekhez jussanak hozzá, hogy így a nemzetközi piacokra kiléphessenek, új projektekbe ruhozhassanak be, és előreléphessenek. Ehhez azonban nem elegendő a Európai Központi Bank politikája, hiszen láthatjuk, hogy a reál gazdaság munkáját nem lehet helyettesíteni. Éppen ezért pont ahogy például a Nemzetközi valótalak tegnap bejelentette, a stagnáció veszély is fennállhat. Éppen ezért tehát biztosítani kell, hogy a szabályozási szigor és a rugalmasság között egy jó utat találjunk. Az elmúlt fél évben a kis és középvállalatok számára nyújtott hitel 2%-kal nőtt, figyelembe véve a nagy cégeknek nyújtott hitel 7%-os csökkenése kapcsán itt egy 20 bázispontos változásról van tehát szó. Azt szeretnénk kérni, hogy a KKV szorzót megerősítsék, és az 1 millió, sőt a másfél milliós euróig tartó küszöbre vonatkoztassák. Minél több vállalkozás kis és vállalat váljon évé a tőkecsökkentő szorzónak. Kérem tehát Hill biztost, hogy alkalmazza ezt a szorzót, és így járjon el. Köszönöm. Thank you. Our next speaker is Madame Ferreira. I'm not... Köszönöm. A következő hozzászóló Ferreira asszony, nem tudom, hogy itt van-e. López asszony következik két percben. Jó estét kívánok, és köszönöm elnök asszony. Vannak olyan országok az Európai Unióban, így az enyém is, ahol a pénzügyi érdekek a a középosztály kárára érvényesültek, és súlyos átalakításokra került sor. A KKV-k, a mikrovállalatok nagyon rossz helyzetbe kerültek, a hitelezés csökkent, és a spekuláció beindult a transnacionális bankok miatt. A KKV-k saját területükön helyben működnek, és alkalmaznak embereket, transnacionális bankok nem érdeklik őket. Az Európai Bizottság mást mond nekünk, a KKV-k viszont többet kell, hogy fizessenek a hitelekért, és ez csak súlyosbodni fog a jövőben a gazdasági volatilitás és a munkavállalók szociális helyzetének romlása, fizetések csökkenése, munkanélküliség bizonytalan perspektívákat vetnek fel a KKV-k számára. A KKV-k és a dolgozók számára, akik ugye egyben fogyasztók is javítani kell a társadalmi helyzetüket, így lehet csak a piacokat feléleszteni. Az Európai Bank felügyelet már megmondta, hogy nem fog sokat hozni. Ez a megközelítés sokkal globálisabban kellene hozzáállni a KKV-k stabilizálásához a megszorítási politika miatt gazdasági kimerültség alakult ki, sokkal stabilabb politikára van szükség, és a nagy tőke ellen, ami közös ellenségünk, közösen kell fellépünk. Köszönöm, Tajrer úr, két perc. Ja, Dank, Frau... Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos úr. A CADV és a CA akkor az Európai Parlament és a Tanács joggal kiállt amellett, hogy a saját tőke követelmények a KKV-k számára alacsonyabb legyen. Most a Bázeli Bizottság jelentése szerint kilenc új tagá, vizsgált tagállamban a bankok részben nem felelnek meg a bázeli jogi keretek eljárásainak, és felszólítottak minket arra, és mi Európai Parlament is világosá akarjuk tenni, hogy az alacsonyabb saját tőke követelmény a KKV-k számára mindenképpen szükséges. A jövőben csak így lehet a kis KKV-kat finanszírozni. Nem igaz az, hogy nincsenek, nem lennének e, szegmensben finanszírozási nehézségek nem csak a periférián, azokban az országokban, ahol viszonylag jó a gazdasági helyzet, ott is bizonyos vállalatok nagyon nehezen jutnak hozzá a pénzügyi forrásokhoz. És mivel a finanszírozás döntő többsége a KKV-k döntő többsége, a finanszírozás döntő többsége 90, KKV, ugye 99%-ban KKV-król van szó Európában, éppen ezért olyan hitelfinanszírozásra van szó, amely nem fosztja meg őket a közvetlen kihelyezett forrásoktól. Egyértelmű jelzés a, a liberális és demokrata frakciótól, hogy felszólítjuk a bizottságot, találja meg a módját annak, hogy a jövőben a hitelezés a KKV-k számára biztosítható legyen. A bankok amúgy is túlzott szabályozói előírásokról, a Frankfurti Gülte Intézet egy érdekes tanulmányjal bizonyítja, hogy a kis és középméretű bankok is hátrányt szenvednek. Tehát kérjük, lépjenek a munkahelyek és a KKV-k érdekeinek érvényesítése érdekében szépen köszönöm. Köszönöm. Swinburne asszony. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen. Az európai KKV-k az én választókörnyezetemben is. Az elmúlt pénzügyi ö, bajoknak ellenálltak, de azért növekedésre van szükség. A pénzügyi válságot követően a tárgyalások azt hangsúlyozták, hogy a hitelintézményeknek magasabb tőkekövetelményre van szükség. Mégis mi a házban minimalizálnak kívántuk ennek a valós gazdaságra való hitelezésre való hatását. A KKV-k szorzója a lehetővé tenni a KKV-knak való hitelezést, de a jelentés ennek végrehajtásáról azt csugalja, hogy ennek kettős hatása van, idézem. A KKV banki hitelezés jelentős mértékben csökkent volumenjét tekintve 2008-ban mint egy 48 millióra 14-re. Másrészt azonban a nagy bankok hitelezése csúcsokat dönget. Megkérdőjelezők, hogy egyáltalán hatékony-e a KKV faktor, de nem lenne külön, nem lenne tisztességes külön vizsgálni ezt a faktort másoktól elkülönítve, hiszen azért ez a KKV körében ez a tényező jelentős bizalmat szerzett. Saját választóközölömben a Bank of England elemezte az adatait, ez, ez szerint a kkv 77%-a tavaly a, tehát a, e, a, megkapta a beadott kérvényre a finanszírozást, tehát a, a biztosított tőke és a, az, a, a tőke követelmény között van különbség. A bizottságtól kérdezem, hogy el tudja mondani, hogy a növekedési főigazgatóság hogyan vizsgálja a KKV szektorra vonatkozó kérdéseket, és biztosít, hogyan biztosítja a nagyon fontos KKV faktor fennmaradását. Köszönöm, most pedig Hán biztost kérjük meg, hogy válaszoljon a kérdésre. Uh, Elnök asszony, hölgyeim és uraim! A biztos tisztában van azzal, hogy milyen fontos szerepet játszanak a kis és középvállalatok, amelyek hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, a növekedéshez, és a bizottság elkötelezett annak érdekében, hogy megtalálja a legjobb szakpolitikákat az ő finanszírozásuk érdekében. A KKV-k finanszírozási akadályokba ütköznek, ez többször elhangzott, hiszen nagyon függenek a bankfinanszírozástól. Míg a nagyobb cégek diverzifikáltabb módon férnek hozzá a tőkepiaci forrásokhoz. Mint hogy kevesebb diverzifikált forráshoz férnek rá hozzá a KKV-k, ezért a ciklus változásainak jobban kivannak téve. Az európai vállalatok, kis és középvállalatok a válság után eh, különösen nehéz finanszírozási helyzetben álltak, egy-két államban drámai helyzet, és az Európai Parlament ezt joggal vetette fel. Ennek szellemében a tőke megfelelési rendelet módosításába a bizottság örömmel emelte be a KKV szorzó, vagy, vagy a KK tőkecsökkentő szorzó beemelét, így akadályozva meg az rendkívüli tőke bekerülési költségek, így azt, hogy ezek túl magasak legyenek. 2014. január 1-től hatályosak ezek a szabályok. Az önök és a bizottság erőfeszítéseinek köszönhetően a Bázeli Bizottság, a Bankfelügyeleti Bizottság is um, alacsonyabb tőke um, megfelelési összegeket és um, szavatoló tőke követelményeket uh, irányoz elő a KKV-k számára. Tehát a bizottság tisztában van a Bázeli Bizottság munkájával, amely munka az év végére fejeződik be különös figyelemmel követjük nyomon a Bázeli Bizottság javaslatainak kihatását a KKV-kre, vagy a makrogazdasági helyzet kihatását a KKV-k hiteltörténetére. Úgy gondoljuk, hogy a KKV szorzó fontos szerepet játszik, segítve így, hogy a KKV-k hozzáférjenek a forrásokhoz. Különböző információforrásokkal dolgozunk, többek között például konzultációt is tartottunk a círával a bankfinanszírozásról, illetve a múlt év szeptemberében útjára indított új pénzügyi szabályok hatásáról. A nem Európai Bankhatóság, az EBA beszámolója is hasznos elemekkel gazdagította a bizottság megfontolásait. Végezetül hangsúlyozni szeretném, hogy a jövőben reméljük nem csak a bank hitelezés biztosítja majd a kis és középvállalatok finanszírozását, növelni kell a diversifikációt a finanszírozási források körében, és így csökkenteni kell a bankok domináns szerepét. A tőkepiaci unió projektnek éppen ez az egyik célja, amely a tőkepiacok nagyobb bevonását irányozza elő az európai gazdaság számára. Köszönöm. Köszönjük, biztos úr. Zala Baldigan úr kapszót parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, kedves biztos úr képviselőtársaim, mindenek előtt gratulálok a biztos úrnak. Nagyban egyetértek azzal, amit mondott a kkv a növekedés és a munkahelyteremtés motorjai az Európai Unióban. E ház politikai tevékenységének a középpontjában kell, hogy álljanak, ezért gratulálok Tajáni úrnak, aki folyamatosan küzd a KKV-kért. Akkor is küzdött, amikor bizottsági alelnök volt. Az ő kezdeményezéseinek, Antonio barátom kezdeményezéseinek köszönhető, hogy ma a KKV-k jobb állapotban vannak, mint néhány évvel ezelőtt voltak az Európai Központi Bank is segít, nem ad megoldást egyedül, de eh, segít. Támogatjuk eh, a KKV-kat, hogy eh, a piacon jelen lehessenek, és a jogszabálycsomag támogatását kérem önöktől. Az egyik előadója vagyok ennek a jogszabálycsomagnak. Gyorsabban kell haladnunk, fel kell gyorsítani a szabályzás elfogadását, hogy a KKV-k jobban működhessenek, támogatni kell őket, mert ők teremtik a munkahelyeket, ezért az ő megsegítésük a gazdasági növekedést is előmozdítja. Köszönöm, Gualtieri úr! Elnök asszony, köszönöm szépen. Én is köszönöm Án biztosnak a, mindezt, amit mondott, és köszönöm a bizottság válaszát is, amelyel az Ekon által feltett kérdésekre válaszolt. Teljesen egyértelmű volt ez a dolog, nagyon nagy többsége támogatja az ECOM-ban és az Európai Parlamentben is remélem ezt a javaslatot. Um, és azt a javaslatot, hogy megerősítsük, ne csak fenntartsuk a KKV szorzót, hanem meg is erősítsük. Ez egy olyan politika, amelyet a bizottság és az unió többi uh, hatósága nem hagyhat figyelmen kívül. Elkötelezettek vagyunk, és ezért érdekesen, érdeklődéssel olvassuk az EBA idevoga, idevágó meglátásait, de úgy gondolom, hogy ezek sem bizonytalaníthatnak el bennünket a kis és középvállalatok támogatására vonatkozó szándékunkban. Egyrészt itt ez a kezdeményezés, és most pedig világosan azt mondja a többség, hogy ezt meg kell tartani, mi több meg kell erősíteni. Meg kell akadályozni, hogy ezt aláaknázzuk, ellehetetlenítsük. Még egyszer mondom, a küszöböt nem csökkenteni kell, hanem növelni kell. A parlament ez irányú állásfoglalása világos, örülünk, hogy a bizottság is egyetért velünk, és folytatjuk kezdeményezésünket a témában. One and a half minutes for Mr. Viegas. Viegas úr másfél percben. As PMEs, que são a coluna Köszönöm szépen. A kis és középvállalatok adják az európai gazdaság gerincét. Jelenleg azonban nagyon nehéz helyzetben vannak a krízis okán, főleg azért, mert nem férnek hozzá hitelekhez. Így nehezen fizetik ki akár a béreket is. Pedig a Kozme vagy az EU 2020 kezdeményezések keretén belül sok milliárd eurót mobilizáltak, a, mobilizált az LKB, de ez nem ért el az embereket. Nem én mondom, nem az újamból szopom, hanem az OECD jelentéséből olvasom ezt ki. Úgy gondoljuk, hogy át kell törni az állandó takarékosság ördögi körét, és egy olyan bankrendszert kell elősegíteni, amely nem a spekuláció és a szerencselovagok otthonát adja, hanem megfelelő kihelyezési politikát folytat, és valóban segít abban, hogy a reálgazdaság működjön. A pénzügyi rendszer átalakítása hozzájárulhat a célok eléréséhez. Köszönöm szépen, Parker asszony. Az a KKV növekedésének egyik akadálya a finanszírozáshoz való hozzáférés. Ez a kérdés azonban azt nem veti fel, hogy milyen jelentős nehézségek állnak az SMI, a KKV-k előtt jogalkotási szempontból is. Az Európai Unióban rengeteg szabálynak kell megfelelnünk. Például ha összeadnánk az összes EU szabályt, a Nelson admirális szobrával lenne azonos maga, magasságú. A brit vállalkozókra, munkavállalkozókra és munkáltatókra vonatkozó szabályok ezek, és ennek kell megfelelni. Nem csoda, hogy a brit vállalatok úgy gondolják, hogy megfulladnak az EU jogszabályok áradatában, és a kis és nagy vállalatok egyaránt meg kell, hogy felegyenek. Nem csoda, hogy ki akarnak lépni az EU-ból az Európai Unió való kilépésről június 23-án fogunk szavazni, és akkor végre minden gonosz, terhes jogszabály nélkül virágozni kezdhetnek. Piper úr másfél percben. Mikro. A, köszönöm szépen, elnök asszony a brit gazdaság számára valóban jobb lesz, hogyha benn maradnának az EU-ban. Ez sajnos a vállalatokon kívül nem tudják a politikusok. Mindig is voltak globális bankok és koncernek az EU-ban, amelyek megszenvedték a gazdasági hullámvölgyeket. A válságnak különböző hatásai voltak, és a, a, kis, a vállalkozások különbözően tudták ezeket kivédíteni. A KKV-k, a tulajdonosok azonosulnak a régióval, munkavállalókkal. Ne tegyük számukra az életet szükségtelenül nehézé. Teljesen jogos, hogy a KKV-k tőkekövetelmény szabályozásának a kockázati súlyozásnál korrekciós faktort alkalmazunk. A kockázati és konjunkturális puffer az európai gazdaság és a pénzpiacok számára is fontos. A KKV hitelek korrekciós faktora nem kell, hogy tartósan megmaradjon. Szabad határt eh, emelni lehet, és a tulajdonosok által vezetett vállalatoknál a saját tőke biztosíték követelményeknél további enyhítést várunk. Felszólítom a bizottságot, hogy ezt vegye figyelembe saját jelentésében, mert a középrétek beruházásai az Európai Unió jövőjét biztosítják. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kék kártyát mutat Rübégy úr. Elfogadja? kevés kollégától fogadom el, de Rübis kollega közéjük tartozik. Elfogadom. Attól mikrofont kérjük bekapcsolni. Péper úr, köszönöm. Mindannyian tudjuk, hogy a jó finanszírozás alapja a cég nyeresége, és ennek az adózáshoz is köze van. Gondolja-e hogy ez a kérdés a KKV-k teszteknél, a nemzetállamoknál fontos szerepet kaphat. Természetesen az adózás kérdése fontos, ott fizessék az adót, ahol a teljesítés történt. Éppen ezért az Európai Parlamentben. Egy vizsgáló bizottság vizsgálja a vállalatok nem megfelelő eljárásait. Úgy gondolom, hogy a bizottság jól tenné minden új dolognál, legyen az új áfa szabály, vagy közös adó kivetési alap, vagy adómérési alap, hogyha a KKV-knál egy külön hatástanulmányt is végezne, az EPP a KKV tesztet mindig is kérte. Köszönjük a spontán felszólalása körében Negresz úr. Thank you. Köszönöm a KKV-k jelentik az európai gazdaság gerincét, őket támogatni nem egyszerű szlogen. A fő nehézség, amivel a fiatal vállalkozók szembe találják magukat, a finanszírozáshoz való hozzáférés egy fiatal vállalkozót melyik bank támogatja, hogy lehet bizonyos piacokra bejutni, hogyha az országok a nagy cégeket helyezik előnybe. Fontos az Európa szerte érvényes stratégia, ami könnyebb finanszírozást jelent a KKV-k számára. Ez a KKV szorzó jó intézkedés, de nem elégséges. A startupokat stratégiai beruházásaikban meg kell segíteni. Konkrét intézkedésekre, támogatásra van szükség. Köszönöm. Köszönöm, Mária Szúr, tessék. Köszönöm, elnök asszony. A KKV-k adják az európai GDP 55%-át. A, KKV-k finanszírozása nagyban a bankokon múlik. A tőke megfelelésre vonatkozó rendeletek Eh, kivételeket tartalmaznak a KKV-k finanszírozására vonatkozóan. Eh, itt felülvizsgálatra van eh, szükség meg kell ismerni, hogy mennyiben férnek hozzá a finanszírozáshoz a KKV-k. A görögországi cégek 18%-a szeretne hitelt felvenni, a trojka a spekulációs alapokat hozza kedvező helyzetbe a hitelezési szabályaival. Ez a politika, ez az agresszív politika folytatódik-e Hán úr a KKV-kkal szemben? Remélem, hogy választod erre a kérdésre. Köszönöm. Thank you. Commissioner Hahn. Hahn biztos, tessék frau präsidentin meine damen und herren! jedenfalls jene die noch da sind. köszönöm szépen hölgyeim és uraim tisztelt képviselők már akik még itt vannak az ülésteremben köszönöm az önök elkötelezett vitáját. azt hiszem hogy nehéz dolog ilyen késő esti órában az ilyen fontos kérdésről eh, eszmét cserélni, hiszen a KKV-k valóban az európai gazdaság gerincét adják. 23 millió kis és középvállalat működik Európában, és körülbelül ugyanennyi munkanélküli van. És hogyha minden egyes kisvállalat, vagy középvállalat egy munkanélkülit felvet, felvenne, akkor a munkanélküliség problémái megoldódna. Hogyha ezt az 500 legnagyobb cégre bíznánk, akkor mindegyik helyet kellene, hogy létrehozza, ami hát azért elméletileg sem lehetséges. Ezzel a kis példázattal mutatom, hogy milyen fontosak a kis és középvállalatok, és biztosíthatom önöket, hogy az Európai Bizottság továbbra is intenzíven foglalkozik azzal, hogyan lehet helyzetbe hozni és megerősíteni a KKV-kat. Hogy nem mondjam, a kis és középvállalkozásokat Európában. Az a megközelítésünk, hogy nem uh, rendelkezésekkel bénítjuk meg őket, hanem sokkal inkább az előfeltételeket teremtjük meg a megfelelő munkához. A vállalkozási, a vállalkozói kezdeményezést mindenképpen a KKV-knak kell megragadni, hiszen csak így működhet jól a gazdaság. Köszönöm szépen még egyszer a vitát, köszönöm a részvételüket. Thank you, Commissioner. Biztos úr, köszönjük szépen. Köszönjük, biztos úr. Azt hiszem, hogy van mit elgondolkoznunk. Hát elnézését kérem, mondja az elnök Morás úr, semmilyen módon nem kap szót, a mikrofonját nem kapcsoltuk be, a biztos iránti tiszteletből jelzem megkérdezem, hogy akar-e válaszolni az ön kérdésére, de nem kötelező válaszolni. Akar válaszolni, biztos úr? Nem. Köszönöm szépen. Le akartam zárni a vitát, azt mondva önnek, hogy